La seduta è ripresa. Il processo verbale della seduta di ieri e i testi approvati sono stati distribuiti. Üdvözlök mindenkit, a tegnapi ülésjegyzőkönyvét kiosztottuk. Vannak-e észrevételek? Nincsen, akkor úgy veszem, hogy jóváltuk a jegyzőkönyvet.